az élelmiszerellátási lánc problémája közelmúltbeli lóhúsügy kapcsán. Itt nincsenek hozzászólások, nincsenek kékkártyás kérdések, hiszen itt a bizottság nyilatkozatáról van szó, úgyhogy már is átadom a szót Borg úrnak a bizottság nevében. Borg úr, öné a szó. Honorable members. Tisztelt képviselők, az elmúlt hetekben a parlament Agribizottságához fordultam, és a Környezetvédelmi Bizottsághoz is, február 26-án és 28-án, abban a témában, hogy marhahúsként címkéztek bizonyos feldolgozott élelmiszer termékek esetén egy sor tagállamban lóhúst. Szeretnék most beszámolni arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk, illetve a közeljövőben milyen intézkedéseket kívánunk hozni. Hangsúlyozni kívánom, hogy csak egy hónap telt el azóta, hogy az első esetre fény derült. A botrány igazából nem vezetett közegészségügyi, humán egészségügyi problémákhoz. Majd elmondom, hogy további vizsgálatokat fogunk azért végezni az egészségügyi szempontok szerint is. Minden esetre, minden esetre nagyon súlyos ez a botrány, de ennek ellenére mostanáig nem okozott élelmiszer egészségügyi problémákat. A múltban viszont voltak ilyen problémáink. A téma tehát csalás, csaló, címkézés problémaként korlátozódik, és nem biztonsági problémává. Élelmiszeripari földolgozók felelősségek, felelősek azért, hogy az európai élelmiszeripari szabályokat, törvényeket betartsák a tagállamok, viszont azért hogy az EU szabályokat bevezessék és betartassák. A tagállamoknak kell ellenőrizniük, hogy a termék kockázatot jelent-e, és megfelele a megfelelő jogalkotásnak. Természetesen vannak egyéb eszközök is, a élelmiszer és takarmányomon követési eszközünk, illetve bármely tagállam felhívhatja a figyelmet, azonnal közölnie kell az összes tagállamnak, mint ahogy ebben az esetben is történt, ha bármilyen probléma merül fel. Ebben a nemrégi botrányban lóhúst marhahúsnak címkéztek bizonyos feldolgozott élelmiszeripari termékeknél. Ezt azonnal közölték az összes tagállammal az EU gyors jelentési, értesítési rendszerén keresztül. A mi rendszerünk jól működött, és így a tagállami hatóságok azonnal gyorsan ellenőrizni tudták, hogy ki mit hol tett. Az összes tagállam most DNS ellenőrzéseket végez lóhúsra, a marhahús termékekben, és ellenőrzik, hogy fenélbutazol, amit butnak neveznek röviden, hogy van-e ilyen jelenlét a lóhúsban. A tagállamok támogatásával február 19-én a bizottság elfogadta ezt a szabályt. A brit hatóságok 8-án, február 8-án jelezték a problémát, 13-án a tagállamok már értesítve voltak, és 15-én az Élelmiszerlánc Állandó Bizottság keretei között megállapodtak a tagállamok a vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan. Február 19-én született ténylegesen a megállapodás. A munka folytatódik márciusban is. A tagállamok minden pozitív eredményről azonnal értesítik a bizottságot, április 15-én végső jelentést adnak, és ezt követően a közvéleményt is tájékoztatni fogjuk rövid határidőn belül. Amikor kirobbant ez a válság, azonnal mondtam, hogy nem elég kivizsgálásokat tenni ahhoz, hogy visszanyerjük a bizalmat, hanem fontos, hogy közé tegyük az eredményeket. Az Europol koordinálja a kivizsgálásokat, és minden, tagállamok, minden tagállam a Europol kapcsolattartási pontokat folyamatosan tájékoztatja. Ez a legteljesebb átláthatóság keretei között kell, hogy történjen, azért, hogy a legkevésbé károsodjon a fogyasztói bizalom. Kicsit távolabbról szemlélve a dolgot, azt mondhatjuk, a jogalkotásunk alapvetően jó, egészséges, és nem maguk a szabályok problémái okozták ezt a csalást. Végül is a probléma a jogalkotás eszközök végrehajtásában rejlik bármilyen válság vagy bármilyen hiány probléma esetén le kell, hogy vonjuk a tanulságokat, és megfelelő változtatásokat kell bevezessünk a tapasztalatok alapján. A lóhús botrány sem lehet kivétel. A közvélemény bizalma elveszett, viszont rugalmasan, gyorsan, a megfelelő eszközökkel választ kell, hogy adjunk, elemeznünk kell késedelem nélkül az adatokat. Természetesen az ellenőrzések és a szabályok megerősítése is szükséges a szankciók területén, az ellenőrzések szintjén és a címkézés, származás címkézés tekintetében. Megfelelő ellenőrzések és a szankciók tekintetében azért, hogy megerősítsük a jogalkotásunkat, fontosá válik. A jelenlegi irányelvek alapján a tagállamoknak megfelelő és elretentő szankciókat kell, hogy alkalmazzanak. A botrány előtt tervezett irányelv módosítás azt tartalmazza, hogy hivatalos ellenőrzéseket kell végrehajtani az élmiszerlánc mentén. A tagállamoknak pénzügyi büntetést kell kialakítaniuk, ami az élelmiszerlánc szabályok megszegése esetén alkalmazandó. De szerintem a gazdasági nyeresség alapján kell meghatározni a pénzügyi büntetés a szankció mértékét. Más szavakkal, hogyha valaki többet veszít a szankció esetén, mint amennyit a törvénytelen módon profitként szerezhet, csak ez lesz elrettentő több hivatalos ellenőrzést is igénylünk az élelmiszerlánc mentén. A jelenlegi módosítás ezt tartalmazza. És a bizottság egyrészt a tagállamoktól kérheti, hogy koordinált, tervezett, korlátozott időszakra érvényes ellenőrzéseket végezzenek az élelmiszerlánc mentén, és állandó specifikus ellenőrzéseket is előírhat a bizottság, hogyha új kockázatok merülnek föl. A jelenlegi botrány esetén is a bizottság javasolhatott egy ellenőrzött tervet. Tudom, hogy a legtöbb tagállam, vagy minden tagállam ezt végrehajtja, de nem jogi kötelezettséget jelent ez. És a harmadik javaslat, néhány tagállam, és itt a parlamentben is több képviselő kötelező származás címkézést akar bevezetni. A téma nem kapcsolódik közvetlenül a botrányhoz. Hogyha lenne ez a szabály, hogy az ország, a származási országot kötelező megjelölni, akkor is előfordult volna ez a botrány. Ugyanakkor ezt az esetet többen fel akarják használni arra, hogy nem csak a friss húsra, friss hús termékekre, amire már érvényes, hanem a feldolgozott élelmiszerre is be kelljen vezetni a kötelező eredet megjelölést. A bizottság az év végére már vállalta, hogy tanulmányozza ezt a kérdést, és egy jelentést fogunk készíteni év vége felé én azt vállaltam, hogy fölgyorsítom, előbbre hozom ennek a jelentésnek a közzétételét, és az ősz elején már meg fog jelenni. A feldolgozott élelmiszerek eredet címkézését is tartalmazni fogja ez. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy honnan származik a termék, illetve ennek a megvalósíthatóságát is elemeznünk kell, és ennek a hatását a belső piacra és a nemzetközi kereskedelemre. Elnök asszony, ahogy már mondtam a bizottságok előtt is, nyitott vagyok. Ez a származás eredet címkézés nem kapcsolódik közvetlenül ehhez a botrányhoz, de nyitott vagyok ennek a kérdésnek a megvizsgálására is. Ez nem előzte volna meg a jelenlegi lóhús botrányt. Ennek ellenére, amint lehet a jelentést el fogjuk készíteni, közé fogjuk tenni, amint lehet, és ezt követően be fogok számolni a fejleményekről a parlamentnek. Végül hangsúlyoznám, hogy nagyon érzékeny a közvélemény bizalma, könnyen elpárolog, ezért kérem a tagállamokat, hogy hajtsák végre a kivizsgálásokat, akár bűnögi kivizsgálást is, és biztosítsák, hogy azonnal közé tesszék az új információkat, azért, hogy teljes képet kaphassunk erről az esetről, amilyen gyorsan csak lehet. És mostanáig az együttműködéssel abszolút elégedett vagyok, a tagállami együttműködéssel. Szeretném hangsúlyozni, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy le kell, hogy vonjuk a megfelelő tanulságokat a botrányból, határozottan fogok kiállni amellett, hogy az élelmiszerlánc iránti bizalmat minél előbb visszaállítsuk. Az egész világon az egyik legjobb rendszerünk él az élelmiszerlánc nyomon követése tekintetében. Persze ez nem jelenti azt, hogy a válságokból, a múltkor, múltbeli és jelenlegi válságokból ne ilyen tanulságokat levonnunk, és soha nem dőlhetünk hátra ha jó a rendszerünk, az, az nem jelenti azt, hogy ez a rendszer tökéletesen működik. Számítok a parlament támogatására és együttműködésére, valamint a tagállami támogatásra is. Köszönöm, biztos úr! A frakciók nevében Sziber úr három percet kap először. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! osztom a véleményét, amikor azt mondja, hogy nekünk van az egyik legjobb élelmiszerbiztonsági rendszerünk a világon. Ugyanakkor tény, hogy az elmúlt években újra és újra élelmiszer botrányok rázták meg Európát, és most is megmutatkozott, hogy eh, ennek mekorák lehetnek a dimenziói, és ebben a szektorban milyen problémák keletkezhetnek. Úgyhogy eh, én úgy gondolom, hogy nem szabad azt mondanunk, hogy itt most eh, csak kis változtatásokra van szükség, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell vizsgálnunk, és remélem ezt fogja tenni a bizottság, hogy a rendszer hol javítható még jobban. Az lenne most észszerű, hogyha azt mondanánk, hogy a tagállamok eh, felelősek az ellenőrzésére, az alapvető szabályokat európai szinten fogadjuk el. Az európai szinten, a bizottság szintjén mindenképpen felelősségünk van, hogy megfelelően működjön ez a szektor. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy a fogyasztóknak a bizalma ilyen mértékben eltűnt. Ez az igazi probléma, amivel most szembe kell néznünk, hogyha helyre akarjuk állítani ezt a bizalmat, az nagyon-nagyon nehéz lesz, és adott esetben nagyon költséges is. Nyilvánvalóan fontos az a lépés, hogy fel kell derítenünk, hogyha bűncselekménye kerül sor, és ezeket nem lehet adott esetben teljesen megakadályozni, megelőzni, de mindenképpen végig kell gondolnunk, hogy milyen ellenőrző rendszert tudunk bevezetni annak érdekében, hogy főleg gazdasági szempontból érdektelen legyen már ilyen bűncselekményeknek az elkövetése. Úgy gondolom, hogy a bizottság ebben a kérdésben össze kell, hogy dugja a fejét a matematikusokkal, és ki kell, hogy számolja, mennyire lenne költséges szúrópróbaszerű vizsgálatokat lefolytatni, különösen ezen a területen, annak érdekében, hogy egy költséghatékony, de nagyon hatékony ellenőrző rendszerünk legyen a bizottságnak. Itt az a feladata, hogy ezzel foglalkozzon. Másodszorban azt is meg kell vizsgálni, hogy az egyes tagállamokban milyen szankciók vannak előirányozva a büntetőjog területén. Valahol nagyon enyhék ezek a szankciók, ezeket mindenképpen ki kell igazítani erősíteni és egymáshoz kell hangolni annak érdekében, hogy Európában azonos legyen a büntetési tétel. Har- Translation? Nincs tolmácsolás? Carl, no translation what I'm saying. Nem fordítják, amit mondok? I see. Bad luck. Jó, hát nem volt szerencséje. Okay, we continue, please. Folytatjuk, parancsoljon tehát elmondtam, hogy fontos lenne, hogy megfelelő ellenőrző rendszerünk legyen, meg kell nézni, hogy kik a felelősök ezen a területen, és vissza kell, helyre kell állítanunk a fogyasztói bizalmat. A bizottság jelentése mindenképpen azokon az alapokon fog nyugodni, amit most fel kell építenünk. Úgy gondolom, hogy a származás megjelölés iránti igényünk, az ezzel kapcsolatos követelés, tehát hogy hol tenyésztették, hol vágták az állatokat, és hol kerülnek be az belőlük származó húsok az élelmiszerellátási rendbe. Ezek nagyon fontos információk a fogyasztók számára számára, hogy a fogyasztói döntésüket meghozzák. Az élelmiszer szektorban természetesen nagyon veszélyes az olcsóságra törekedni, hiszen ez tendenciájában ahhoz fog vezetni, hogy nyilván hosszú távon a minőség fog csökkenni. Úgyhogy Európa érdeke az kell, hogy legyen, és úgy gondolom, hogy a parlament, a tanács és a bizottság is erre kell, hogy törekedjen, hogy a lehető legmagasabb minőségi színvonalat biztosítsunk az élelmiszerellátás területén, és a fogyasztók asztalára pedig olyan élelmiszer kerüljön, amit tényleg szeretnének. Ez tehát biztonságos és megfelelően címkézett élelmiszerekre van szükség. Köszönöm szépen, úr. Mekeven asszony szólal föl két percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyjából egyetértek azzal, amit ma délelőtt mondott mindenek előtt, amikor a címkézéssel kapcsolatos felvetéssel állt elő, hogy ezt felkívánják gyorsítani. Természetesen ez nem volt a válság oka. Amikor a parlament két évvel ezelőtt erről szavazott, akkor azért tettük, mert a cégeket le akartuk venni, hogy a saját háló, láncukért az, ők vállaljanak felelősságot. Tehát, hogy gyakorlatilag ne hárítsák másra a hibákat egy adott pillanatban. És azt gondolom, hogy mit a fogyasztót meglepi és sokkolja, hogy mi történik bizonyos országokban. Körbe küldik egész Európán a húst, az árut. Túl sokan vesznek részt ebben, túl sok a közvetítő, és gyakorlatilag elveszítettük a közvetlen ellenőrzést abban bízom, hogy jobban meg tudjuk ezt nézni majd a jövőben. Azt gondolom, hogy sokan attól tartanak, költséges lenne, de meg kell nézni, amióta kitört ez a lóhús botrány, azóta ez egészen új fénybe került. Számosan vannak, akik azt mondják nekem, hogy 2006 óta komoly változások történnek, és ez viszont oda vezetett az utóbbi időszakban, hogy csökkentek az ellenőrzések száma. 2006 óta nincs meg az, ami korábban megvolt, hogy nap mint nap ellenőriznek a felügyelők, gyakorlatilag csak előre bejelentett ellenőrzések vannak, három hónapos, hat hónapos, és nem tudják megnézni, és csak hogy mi történik, a vágásokat sem megfelelően ellenőrzik igenis a higiéniai vagy élelmiszer higiéniai előírásokat komolyabban kell venni. Nagy-Britanniában a sajtó azt írja, hogy további önszabályozást kívánnak adni lehetőségként az ágazat számára. De ez nem megfelelő, ugyanis a bizalom a fogyasztók részéről megbillent, és ez meg kell, ezt helyre kell állítani a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, két perce van Davis úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, amikor képviselőként 14 évvel ezelőtt először itt ültem, akkor egy másik élelmiszerválság volt az én régiómban, és az ön el- előde megérte, támogatni akarta a válságba bekerült szereplőket, a tagállamot is, de kiderült, hogy nem volt fegyvere, eszköze, rendőrségi jellegű felépési lehetősége a bizottságnak. Most végig gondoltam ezt, és ugyanazokat a szavakat hallom. Nagyon sok jogalkotási eszközünk van. Hatékony, arányos, elretentő. Ezt mondják. Az önfőigazgatója azt mondta a bizottságnak, hogy a miénk a legjobb, a világon a legjobb élelmiszer rendszerünk, szabályunk de hát a tagállamok ezt gyakorlatilag nem valósítják meg. Eltérnek a büntetések a tagállamokban, eltérnek a biztosítási, nyomonkövetési rendszerek, a megközelítési rendszerek, az eljárások és az ítéletek is eltérnek, amit az egyes tagállami bíróságok hoznak. A közvélemény európai szabályokat várnak, amelyeket egyformán, hatékonyan hajtanak végre az összes tagállamban. Másrészt az a nehéz problémánk, hogy az Európai Unió nem írhat elő általános közös büntetőeljárást az összes tagállam számára. A bizottság más szektorára is igaz ez a probléma. De több vitát kell folytatni, több elemzést kell folytatni arról, hogy a tagállamok valójában hogyan hajtják végre a jogalkotási eszközöket nem egyszerűen a statutum tekintetében, hanem hogyan működnek a bíróságok, az ügyészségek, amelyek interpretálják ezeket az eszközöket. Nevezzünk nevén a gyereket, folytassuk le a vitát a tanácsban és a parlamentben. Mert egyébként a törvény egyforma végrehajtását nem fogjuk tudni elérni. És így nincs értelme, így érvénytelen az egész rendszer. Elnök, köszönöm szépen, Davis úr. Schlitter úrja szó három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani önnek is, biztos úr. Ugyanis olyan intézkedéseket tesz, amelyeknek tárgya, hogy sokkal jobb és eretentő szankciókat, büntetési tételeket fogadjunk el az ilyen botrányok elkerülésére. Ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a húst akár éveken keresztül hűtőházakban tárolják, raktározzák, és utána újra hasznosítják. Ilyen botrány is volt. Most pedig egy olyan botrányjal kell szembenéznünk, amelyet a lóhús okozott, amit a marhahúsba kevertek. De hát nem ez az egyetlen botrány, ami megrázta az élelmiszer ellátási szektort tekintettel arra, hogy ilyen botrányokra kerül sor, mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy a rendszerrel van probléma, és mégiscsak megéri még a bűnözőknek, hogy csalásokat kövessenek el. Tehát a szankciókat, a büntetési tételeket kell szigorítani, azoknak kellően szigorúaknak kell lenniük, hogy az elrettentő funkciókat be tudják tölteni. És természetesen ezeknek a meghatározásakor arányosnak kell lenni a büntetési tételnek a veszélyekkel is. Adott esetben a vágóhidakon hivatalos ellenőröket, inspektorokat is alkalmazni kell, és nem csak a vágóhídnak a belső ellenőrzésére kell hagyatkozni. Ugyanis jelenleg nincsenek hatósági ellenőrzések a vágóhidakon. Az élelmiszerellátási lánc kapcsán mindenképpen utalni kell a hatósági vizsgálatnak a fontosságára, különben a rendszer eh, biztonsági szempontból elégtelen lesz. Ami pedig a származás igazolását illeti, ezt is évek óta kérjük. Vannak olyan szakvélemények, amelyek azt mondják, hogy a származási helynek a megjelölése mindenképpen hasznos lenne, hiszen a fogyasztók szeretnék tudni, hogy honnan származik az a hús, amit megvásárolnak. Szeretnék tudni, hogy az adott állatot az ő saját országukban tenyésztették-e és vágták -e le. Fontos, hogy ezzel támogathatnánk a helyi termelőket, helyi piacokat is, és az élelmiszer ellátási láncok lerövidítéséhez is hozzájárulhatnánk. Tehát lerövidülne az út a termelő és a fogyasztó között, és ez nyilvánvalóan az ellenőrzést is egyszerűbbé tenni. Aztán itt vannak a pályáztatási szabályok, Mindenképpen el kellene érnünk azt, hogy különösen az élelmiszer ellátás területén a pályáztatásokra helyszinten a beszerzésekre, a közbeszerzésekre helyi szinten kerüljön sor. Ez az egységes piac szempontjából is előnyös lenne, hiszen az egységes piac működése során azt láthatjuk, hogy az élelmiszerellátási láncok egyre bonyolultabbak, egyre hosszabbak lesznek, és ezek egyre nehezebben ellenőrizhetőek a termelő és a fogyasztó között és nyilvánvalóan emiatt növekszik annak a lehetősége, hogy hamisított termék kerüljön az élelmiszerellátási láncba. Úgy gondolom, hogy amire szükségünk van, az nem más, mint a fogyasztóknak a megfelelő tájékoztatása, annak érdekében, hogy a hosszú eh, élelmiszerellátási láncok lerövidülhessenek, és akkor nem lesz lehetőség csalásra sem. No, a... Köszönöm, Nikolson úr, a szó, egy perce van. Uh, thank you very much, Köszönöm szépen. Nem lehet eh, kétségünk afelől, hogy nagyon komolyan megrendült eh, a hús a lóhús botrány miatt a fogyasztók bizalma. Természetesen megfelelő mm, lépéseket is tehetünk, és láthatunk valami jót is egészben. Az fog történni, hogy az emberek jobban megnézik, mit vásárolnak. Az üzenet az tehát, hogyha vásárolnak valamit, hogyha elmennek a boltba, akkor tudni akarják majd, hogy mit is vesznek valójában. Ez mindenképpen üdvözlendő részemről szerintem. Én a, a jobb címkézés, a hatékonyabb címkézés eredménye vagy mellett vagyok, de azt gondolom, <clears throat> hogy olyan rendszert kell bevezetni, ahol konkrétan látjuk, hogy a, honnan érkezik az áru, és a megfelelő felügyeletre is szükség van, ezt nem felejthetjük el, azt gondolom, hogy túlságosan hosszú pillanatnyilag az eljárás, a feldolgozás folyamata, másrészt pedig óriási nyomást gyakorolnak a kereskedelem résztvevői az élelmiszerre. Egyszerűen lefelé nyomják az árut, és olyan olcsóvá akarják tenni, hogy az nem is működik, világosság kell tenni. Nincs olcsó élelmiszer. A jó élelmiszer pénzbe kerül. Ezt tudomásul kell venni. Köszönöm, Nikolson úr. Enyó képviselője a szó, egy perce van. 30 évvel ezelőtt a brit kormány Bután az adott illetékességet az EU-nak az összes élelmiszer előírás tekintetében. Most pedig az inkompetenciának a bizonyítékát látjuk. A brit embereknek lóhúst kell enniük, amiről azt hiszik, hogy marhahús. Az EU által elfogadott rendszer széles és nyitott a csalások előtt. Minél nagyobb az EU, annál inkább elterjed a csalás és a korrupció, és az élet mindennapos élet részévé válik. Az Egyesült Királyságban rendszeresen ellenőrzik az élelmiszert, és hogyha a marhahús helyett más kerül be a láncba, az azonnal kiderül. A brit képviselők közül nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mezőgazdasági miniszternek van illetékessége ebben az esetben. Viszont erre nincs valóban lehetősége, hogy megfelelően föllépjen. Köszönöm, ennyi úr. Anderson asszonyi a szó, másfél perce van. Igen, is a bizottság megállapította, hogy az ellenőrzés ellenére, a megfelelő jog ellenőre komoly csalás folyam, folyik, és egyszerűen profitra törekednek. Valóban ez így is van. Itt szabályozóként meg kell nézni, mit tehetünk, folytatnunk kell az eddigi munkát, hogy tudjuk elérni, hogy minden nemű bűnözői fellépésnél megtaláljuk a felelősöket. Bár ezt tudjuk, hogy az hús esetében nagyon nehéz feladat. A nyomon követhetőséget biztosítanunk kell az egész világon, de nyilvánvalóan bármelyiket is vesszük, ez százszázalékosan sokban műk, sok, sosem működik a jelentésnek, amit említett, tartalmazza, hogy kötelezővé kéne tenni a címkézést, a származási hely megjelölését, ország megjelölését. Azt gondolom, hogy ez fontos dolog, de egy ilyen folyamat elvezetne oda, hogy a, magukat a kereskedőket, a szupermarktokat kéne felelőssé tenni abban, hogy jobban ügyeljenek a saját élelmiszer láncukra. Hogyha észak-ír marhahúst írhúsként állapítanak meg, vagy ezt rögzítik, és gyakorlatilag, hogyha biztosítani tudjuk, hogy a származási hely mindig az, ami a, a papíron szerepel, akkor megakadályozzuk, hogy ilyen válság kilakuljon. Hátan képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hollandiában azt hallottuk, hogy a lóhúst adták el marhahúsnak, ez talán hihetetlen, de hát a fogyasztóknak ezzel kellett szembenézniük, amikor elolvasták a tájékoztatott csomagoláson. A hústermelők tehát a lóhúst adtak el marhahúsként. Ez egy hiba. Mit kell tenni? Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség gyakorlatilag az állatorvosi lova ennek az egész botránynak. Ennek volt köszönhető, hogy csak a nemzeti tagállami hatóságok fedezték föl Eh, hogy mi a probléma. És tulajdonképpen a tagállami hatóságok oldották meg a problémák. Világos ennek a konklúziója, a következtetése, a lehető leghamarabb le, meg kell szüntetnünk a teljesen felesleges EFSA-d, élelmiszerbiztonsági ügynökséget, és eh, a nemzeti hatóságokat kell megbíznunk az ellenőrzéssel. Ők tudják megmondani, hogy milyen hús kerül a fogyasztók asztalára. Én egy olyan ember vagyok, aki támogatja ezen a téren az élelmiszerbiztonságot. Monsieur Borg, en réponse. Köszönöm, most megadjam a Borg biztos úrnak a lehetőséget, hogy reagáljon a kérdésekre, megjegyzésekre. Öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. A legtöbb hozzászóló két-három pontot ragadott meg, ezekre szeretnék reagálni. Vegyük először a szankciókat. Egyetértek abban, annak ellenére, hogy irányelvekből indulunk ki a szabályozásnál, és rendelet nem volt, mint ahogy a környezetvédelem területén ez szerepel, és nem volt elég konkrét az ellenőrzés rendszere. Azt gondolom, hogy az irányelvekben konkrétabbá kell válnunk, mint ahogy a tervezet tartalmazza. Azt gondolom, ez azért van így egyébként, és ezt világos is kell tenni egy ilyen nagyon érzékeny területen. Bizonyítanunk kell, hogy nem érdemes bűnözni. És azt gondolom, a tagállamoknál van a végrehajtás, és Davis úr is azt mondta, hogy igazából nem tudom ellenőrizni, hogy a bíróságok hogyan döntenek, amelyek alkalmazzák a jogszabályokat. Vannak olyan esetek, amelyekről hallottam, hogy hústermelők, akiknek felfüggesztett, nem függesztették fel az engedélyüket, holott bűnözői vagy bűncselekményeket követtek el korábban, és el is ítélték őket. És a gazdasági szankcióknak olyan erősnek kell lenniük, mint amennyit nyertek, mert különben megéri bűnözni, hogyha előnyt kovácsolnak uh, abból, hogy bűncselekményt követnek el, akkor ez tovább fog tartani természetesen. Az elmúlt időszakban is, a mai napon is elmondtam, hogy van törvény valamire, az még nem azt jelenti, hogy nem sérték meg. Rablás ellen is van törvény, de láthatjuk, hogy uh, még mindig uh, kifosztják a másikat az emberek. Tehát nem lehetünk önteltek, és nem gondolhatjuk, hogy ha van egy törvény, akkor ezt nem is fogják megsérteni. Szeretném elmondani, hogy mit látok reális én semmi sem tökéletes, ami nem azt jelenti, hogy nem követtünk el mindent, hogy elrettentőek legyenek a büntetések, és természetesen az ellenőrzésnek, a felügyeletnek is a lehető legjobbnak kell lennie az inspekciókat, az ellenőrzéseket javítani kell természetesen, de ugyanúgy kell ellenőrizni. Nem csak a, a, az ellenőrzést végzik a tagállamok, hanem tudni kell, hogy minden nemű jogot a tagállamok hajtanak végre. Te, természetesen elsősorban a termelő, az élelmiszer előállítója végzi a címkézést, ez világos aztán van egy ellenőrzési rendszer, amit a tagállamok működtetnek, meg vannak a hatóságaik erre, és itt felhívom a parlament figyelmét erre. Itt, itt van az ír ügynökség, amely vizsgálatot indított a legolcsóbb beefburger esetében egy szupermarketben, egy üzletben, és itt fették fel, hogy bizonyos marhahús termékek, ahol ez szerepel a címként 80%-ban lóhús tartalmaz. De igenis, ott végezték. Meg kell nézni a legolcsóbb termékeket a piacon, és í- ezt csinálták, így sikerült feltárni ez előbb említett esetet. Aztán Írországban van egy megfelelő hatóság, amely ellenőrzi az ellenőr, azt, hogy hogyan működnek, hogyan történik a konkrét inspekció a helyszínen. Meg kell nézni. Természetesen előfordul, ellenőrizzük a húst, hogy milyen húsról is van szó. Ez az élelmiszerbiztonság szempontjából feltétlenül fontos. És egy idő után azonban nem csak arra volt szó, hogy biztonságos a hús, hanem az összetevőket is vizsgálni kezdtünk. Ez már egy következő lépés, és McCavan képviselő asszony azt mondta, be nem jelentett ellenőrzéseket kezdtünk, és az új jog is ezt fogja tartalmazni. Kötelezni fogjuk a tagállamokat, hogy ne jelentsék be, mikor jönnek, hanem véletlen szerűen bejelentés nélkül nyúljanak bele az ellátási láncba. Ami pedig a következő kérdést illeti, a származási ország megjelenítése a címkén. Öt okot is mondhatunk arra, hogy miért kéne ezt bevezetni természetes, mégsem történt meg. Erre öt másik okot tudnék mondani, ezt megint csak bizonyos tagállamok támogatták, hogy miért nem kéne ezt megjelíteni. És vannak olyan országok, amelyik az egyik táborból a másikba váltottak ebben a témában, a címkézés témájában, tehát az ország megjelenítésében és azért azt értem, hogy nem könnyű ezt. Nyitott vagyok ebben az ügyben, de kérem értsék meg önök is, hogy ez eh, költséggel jár, időnként meglehetősen bonyolult. Az egyik dolog, hogy ráírunk valamit egy címkére, de hát sok területről érkezhet egy élelmiszer, és eh, aztán természetesen az egységes piacról is beszélhetünk, itt megint csak a protekcionizmus árnyát látjuk feltűnni, de tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnék, hogy egy ilyen jog megszülessen. Én gyorsan reagálni fogok ebben az összefüggésben. Azt tudni kell, hogy a belső piacot nem áshatjuk elő egy ilyen válság miatt ne vezessünk be kereskedelmi akadályokat, csak azért, mert van itt egy ilyen botrány, ami most előfordult, hogyha a címkezést vesszük, ennek lehetne egy ilyen hatása, az Egyesült Királyságból exportáltak húst Franciaországba, ami egy adott módon egy feldolgozott termékről volt szó, amit aztán nem is lehetett volna, régebben meg lehetett akadályozni bizonyos ilyen dolgokat, de hogyha van egy egységes belső piacunk, ez nyilván a fogyasztók érdekeit szolgálja, ennek komoly előnyei vannak. Az előny az, hogyha valaki megsérti a jogot egy adott országban, ez ezzel szemben más országban is felléphetünk. Jó, tudom, Schengennél is ezt mondhatjuk. Vannak Schengen esetében, vannak emberek, bűnözők, akik egyik országból a másikba mozognak, megkönnyítettük a dolgokat, de ezért csenget nem helyezhetjük határon kívül. Ugyanez vonatkozik az egységes piacra is arra kell ügyelni, hogy jobban kell feltárni a bűncselekményeket, jobban kell ellenőrizni. Önmagában a szigorúbb szabályozás Ez még nem elégíti ki és természetesen azt is tudjuk, hogy megrendült a fogyasztó bizalma az hetekben, tanulnunk kell a leckéből, nagyon sajnálos, sajnálatos esetről van szó, és az élelmiszerellátással kapcsolatos bizalmat vissza kell állítani. Mindent el kell követnünk a jogalkotói oldalon is. Bizonyítanunk kell, hogy a leckéből levontuk a tanulságokat. Nem fogadhatjuk el azt, hogy egy néhány jogsértő szereplő nem teheti gyanúsá az egész élelmiszerellátási láncot. Most biztos vagyok abban, hogy mindent elkövetünk az elkövetkező időszakban, hogy hasonló gyakorlat, hasonló bűncselekmény a jövőben nem fordulhat elő. Köszönöm, biztos úr, ezzel a vitát lezárom. Napirend következő pontja, közös vita a fogyasztók, fogyasztói jogviták rendezéséről und Hanstein asszony jelentése, illetve Gress úr jelentése az alternatív fogyasztói jogvita rendezésről. Együtt tárgyaljuk a két témát, meg is adom a szót Thunund